Ja, liebe Kolleginnen äh, und Kollegen. Kedves kollégák, folytatjuk a ma délelőtt megszakított ülést. Van egy nagyon fontos uh, napirendi pontunk, ez pedig az Európai Számvevőszék éves munkaprogramjának bemutatása. Köszönteni szeretném a szakbizottságunkban a szemvevőszék elnökét, Vitor Manuel de Silva Kádeirát. Kádeira úr fogja bemutatni a munkaprogramot. A Költségvetési Ellenőrző Szakbizottság az ön szakbizottsága, tehát az a szakbizottság, amely legszorosabban együttműködik a számvevőszékkel, és úgy érezzük, hogy a parlament más szakbizottságait is érdeklik a számvevőszék eh, értékelésének eredménye, illetve jó lenne, ha foglalkoznának vele, és nem csak eh, egy olyan feladatról van szó, amit, amelyet a költségvetési ellenőröknek kell végezniük, hanem a úgymond elköltő bizottságoknak is a szakpolitikák szintjén, nagyon fontos, hogy ők is eh, figyelmel kövessék a költségvetés megfelelő elköltését. Hétfőn találkozhatunk az Európai Tanács elnökében Herman van Rompoyjal, illetve egyeztettünk a középtávú pénzügyi keret javaslatairól, és ön tudja azt, hogy különbözőek az elképzelések, az Európai Parlament és az Európai Tanács elképzelései nem egyeznek mindenben, és nagyon fontos ezt az európai fiskális különbséget úgymond áthidalni, hiszen a kötelezettségvállalások és a kifizetések között 50 milliárd különbség van. A koncepció a jobb eh, elköltés jegyében az Európai Tanács egyik legfőbb prioritása az európai pénzügyi eszközök jobb elköltése, és eh, ez az Európai Szemvevő Szék egyik központi témája is. Nagyon fontos megvizsgálni azt, hogy hol vannak a gyenge pontok, ez a szemvevőszék feladat ennek megvizsgálása, és nem csak, hogy hálásak vagyunk a szemvevőszék munkájáért, hanem kíváncsiak vagyunk arra, hogy mit terveztek a szemvevőszék kollégái 2013-as évre nézve. Tisztelt Káldájra úr, Üdvözöljük a bizottságban, és parancsoljon öné a szó. Chairman, uh, for kind words. Köszönöm szépen, elnök úr, a kedves bevezető szavakat. Hölgyem és uraim, köszönöm szépen Tajler úrnak és a bizottságnak, hogy lehetőséget kapok arra, hogy újra szóljak önökhöz a mai napon. A mai napon egyébként nagy megtiszteltetés számomra, hogy a 2013-as éves programot be tudom mutatni, illetőleg a 2017-ig tartó stratégiánkat is. A számbevőszék tagjai ennek megalkotása során jelentősen profitáltak a szakbizottság tagjaival folytatott párbeszédekből többször is találkoztunk, két oldalú és címzett üléseken, ezen célból kifejezetten, Strasbourgban is például, és hálásak vagyunk azért az információért, amit ott kaptunk önöktől. Az intézményeink együtt fontos és egymást kiegészítő szerepet játszanak abban, hogy hatékony, demokratikus elszámoltathatóságot biztosítsunk a polgárok számára. Ez kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy a legfontosabb, hogy a közpénzeket ellenőrizzük, ahogy annak eltöltése történik az EU célnak elérése érdekében. De hogy egyszerű legyek, ez a parlament nagyon fontos számunkra, és a parlament mindenek előtt önökön, az önök szakbizottságán keresztül nyilvánul meg itt, amikor az elszámoltatathaságról van szó. Tehát önök az a szakbizottság, amely szeretné megvitatni a mi jelentéseinket, a mi eredményeinket. De más partnerekkel is szeretnénk együtt működni, hogy az Európai Unió elszámoltathatóságát javítsuk. Ez a cél, központi célja, hogyha intézményünk missziójáról beszélünk, és a lényeg az, hogy a jelenlegi összefüggések között a legnagyobb többlet értéket teremtsük a polgáraik számára. Az Európai Unió növekvő elszámoltathatósággal és új audit feladatokkal szembesül. Ezek közül szeretnék hármat kiragadni amelyek faktorként fontos szerephez jutnak. Koordinált akciókra van szükség a tagállamok között, olyan esetekben is, amikor bizonyos lépések az EU szerződésen kívül, az EU szerződés keretein kívül esnek. Ez viszont oda vezet, hogy párhuzamos hatósági struktúrák alakultak ki bonyolult összefüggésekkel. Ennek az egyik példája az európai stabilitási mechanizmus. Másodszorban új feladatok megjelölése az európai intézmények számára a szerződés keretei között is nagyon fontos következményekkel járnak. Vegyük például az Európai Központi Bank szerepét az egységes felügyeleti rendszerben vagy mechanizmusban. Újra csak felveti a központi bankok elszámoltathatóságát az európai szint és a nemzeti parlamentekkel szemben. Harmadszor pedig az Európai Unió egyre inkább olyan szakpolitikai eszközöket alkalmaz, amely fenntartható közfinanszírozást kíván megteremteni, és ez együtt jár természetesen új feladatokkal az ellenőrzés során is. Például az Európai Unió implementációs végrehajtási költségeket is figyelembe vesz a nemzeti hatóságok és üzleti élet számára, és ezzel párhuzamosan vannak olyan pénzügyi eszközök, amelyek nagyon fontos forrásokat és eszközöket jelentenek az egyes mérlegekben. Ehhez viszont megfelelő elszámoltathatósági lépéseket igényel, hogy a magánfinanszírozók és az adófizetők érdekeit is jól képviseltessük. Végül pedig a következő több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos javaslatcsomag, amiről már szó esett természetesen, mindenképpen érinteni fogja számos szakpolitikai területen a pénzügyi gazdálkodást. A változások viszont komoly hatással járnak a számbevőszék munkájára nézve is. Éppen ezért a következő öt évben prioritást élvez, hogy olyan munkát végezzünk, amely az elszámoltathatóságot erősíti a közfinanszírozási területen. Meg kell állapítani, hogy az elszámoltathatóság és a pénzgaz, pénzügyi gazdálkodás leginkább kockázatos. Ez egy fontos feladatunk. Éppen ezért 2013-ban a számvevőszék két átfogó vizsgálatot indít. Az egyik az Európai Unió elszámoltathatósága és audit hiányosságai témájában, a másik pedig az EU pénz gazdálkodási kockázatait vizsgálja. Amikor átfogó ellenőrzésekről, vizsgálatokról beszélünk, akkor ez alatt azt értjük, hogy egy általános bemutatást kívánunk biztosítani a közfinanszírozással kapcsolatban, amelyeket általában az érintettek a politika csinálók területén figyelembe tudnak venni. De nem csak ilyenekről van szó, hanem konkrét, specifikus jogalkotási javaslatokat is mm, vizsgálunk, amikor ezeket megalkotják. Ezt az intézmények kérhetik, de ha szükséges, akkor saját kezdeményezésre is megtehetjük ezt. Például Külön figyelünk maga az új jogalkotási javaslatra az ügynökségekre vonatkozó keret rendelet kapcsán. Ez a költségvetési rendelet 208. cikke alapján történik. 2012-ben számos kérdést vizsgáltunk a többéves pénzügyi keret kapcsán. 2013-ban szoros figyelemmel kísérjük ezen a területen a különböző tendenciákat a jogalkotási folyamat különböző szintjein, ami a számvevőszék éves jelentéseit illeti. Itt megfelelő szabályokat, ellenőrzési rendszereket fogunk vizsgálni és igénybe venni számos szakpolitikai területen 2013 után. A 2012-es pénzügyi évet tekintve a számvevőszék az előző évekkel való összehasonlíthatóságra tör, törekszik a vizsgálatok területén. Az új pénzügyi kereten belül a megközelítésünket fe, me, frissítjük majd méghozzá oly módon, hogy megfelelő tájékoztatást és megbízhatóságot biztosítsunk az, azok számára, akik ezeket igénybe veszik. A számvevőszék felkészül a lehető legtöbb esetőségre. Ez akár specifikus értékeléseket is jelenthet. Ami az Európai Bizottság éves, jelenti, éves teljesítményjelentését illeti, ezzel is foglalkozunk, mint 2012-ben jeleztük az Európai Bizottság második értékelő jelentésével kapcsolatban, amely a szerződés 318 cikke alapján született meg. Látni kell, hogy a gazdálkodási és jelentéstételi rendszereket megfelelően kell alkalmazni. Az Európai Bizottság bármikor a fordul, számvevőszékhez fordulhat annak érdekében, hogy vizsgáljuk meg a, az egyes folyamatokat. Éppen ezért a számvevőszék arra törekszik, hogy ezen a területen kérésre specifikus vizsgálatokat végezhessen. Ami a speciális jelentéseket illeti, az audit területen kockázatokat vizsgálunk, amelyek érintik a közérdeket, és olyan területeket vizsgálunk, ahol az értékek is meglehetősen magasak. Mindenek előtt teljesítménytémákat vizsgálunk, amelyek összefüggenek a növekedéssel, a munkahelyteremtéssel, a többletértékkel, a közfinanszírozással, a környezetvédelemmel és a védelemmel. Ez ilyen értelemben állítjuk össze az éves <clears throat> programunkat. Ez azt jelenti, a 20 speciális jelentésből 10 2013-ban a növekedéssel a fenntartható növekedéssel foglalkozik. Mint ide tartozik például, hogy külön vizsgáljuk az energiahatékonyságot és az önkormányzati hulladékgazdálkodást, ami pedig a természeti erőforrások gazdálkodását illeti, itt azt tervezzük, hogy jelentést készítünk 2013-ban az mezőgazdasági területen keletkező többletértékekről, illetőleg az erdészetben, illetve hogy környezetvédelmi területen milyen pénzügyi eszközöket alkalmazhatunk. 2013-ban vizsgáljuk még a külügyi fellépéseket is, mindenekelőtt Egyiptom, a palesztin hatóság, a kongói demokratikus köztársaság és Közép-Ázsia kerül szóba a vizsgálataink során. Ami pedig a pénzügyi válságot illeti, a számvevőszék vizsgálja a bankrendszerek felügyeleti rendszerét és a fizetési rendszerek egyensúlyát. Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy számos területen a mi munkánk révén a teljesítmény is növekedjen. 2013-ban a számvevőszék a második follow-up jelentését teszi közzé azon a területen, hogy korábbi speciális jelentéseink mennyiben valósultak meg és kerültek át a gyakorlatba. A számbevőszék célja, hogy a legmagasabb szinten hozzájáruljunk az EU elszámoltathatóságához, és feltétlenül szükség van éppen ezért egy professzionális, jó teljesítményű szervezetre. Ez kulcsfontosságú, hogyha a szavahihetőségünkről beszélünk, hogyha el akarjuk érni a változó EU környezetben ezeket a céleket, akkor tovább kell fejleszteni, méghozzá gyorsabban kell továbbfejleszteni az intézményünket. Az következő öt évben a számvevőszég arra helyezi a hangsúlyt, hogy professzionális audit intézményként továbbfejlődjön, megfelelő tudást és szaktudást építsen be, és saját vonatkozásában is erősítse az elszámoltathatóságot. Valóban ezzel kapcsolatos kezdeményesek már útnak indultak. Például egy társ felvizsgálatot végzünk a teljesítményünk vonatkozásában, ahogyan már ez 2008-ban megtört, ennek a follow történik a következő. A számvevőszék szeretné áramvonalasítani a saját folyamatait, és felelősen foglalkozni az érintettekkel, méghozzá oly módon, hogy magas szintű, jól időzített jelentéseket készítünk. Ehhez ennek kiegészítésében egy külső tanácsadó segítségével a kommunikációkat és a külső külkapcsolati stratégiánkat is szeretnénk javítani. Éves jelentésünkben ezzel kapcsolatos tevékenységeket fel fogjuk frissíteni és tükrözni fogjuk 2013-ban is. Elnök úr, igen, tisztelt képviselők, az elmúlt, a következő öt évben a számvevőszék elkötelezetten kíván együttműködni a parlamenttel, jelen szakbizottsággal, hogy javítsuk az EU-n belül az elszámoltathatóságot Biztosítani szeretnénk, hogy a polgárok meggyőződhessenek arról, hogy pénzügyi érdekeiket védik, pénzüket pedig bölcsen és a szabályoknak megfelelően költik el. Köszönöm szépen a figyelmet. Igen, tisztelt elnök úr. Köszönöm szépen a munkaprogram bemutatását a számvevőszék részéről megnéztük az írásos dokumentációt, és most meg is hallgattuk az ön bevezető szavait, amely egy vitaindító is kíván lenni egyben. Nos, az a benyomásom alakult ki, hogy az Európai Számbevőszék valóban néhány javaslatot, ösztönzést is adhat, de figyelembe veszi a mi felvetéseinket is itt a szakbizottságon belül. Tehát úgy látom, hogy mérlegeli, amit mondunk, és ez azt jelenti, hogy a véleménycsere, az eszmecsere eddig is eredményesnek bizonyult. Hálásak vagyunk mi is viszonzásképpen, és érdekel is bennünket, hogy önök milyen ötleteket adnak a mi munkánkhoz, amelyeket kiolvashatunk a munkaprogramból Természetesen egy sor vitát, eszmecserét is generál ez majd, itt döntéseket is kell hozni ezek végén. Például szeretném tájékoztatni most a szakbizottságot arról, hogy az elmúlt héten Washingtonban tárgyalást folytattam a Világbank alelnökével. A Világbank arra hívta fel a figyelmet, hogy a könyvvizsgálat során formális jogi problémák merülhetnek fel az EU jogalkotásának keretei között, ahogyan fellép a számvevőszék, ez egy érdekes kérdés, hiszen mi vagyunk a második vagy harmadik legnagyobb befizetője ennek a világbank csoportnak, és úgy gondoljuk teljes joggal kérhetjük, hogy az európai adófizető ebben az esetben is beleláthasson a könyvekbe, és transzparens gazdálkodást láthasson. Ez egy nagyon érdekes felvetés, tehát ezért szakbizottsági elnökként pozitívan láttam, hogy ön elnök úr a fejlesztési együttműködés területén is vizsgálják a pénzköltést, és szeretnék jobban megvizsgálni, ahogy az elmúlt években ezt már tették a fejlesztési támogatások témáját én nem akarok semmit megelőlegezni azzal kapcsolatban, amit a szakbizottság itt felvet, nekem is lesznek kérdéseim, de először a képviselőknek adok szót. Először Jean-Pierre Odi kap szót. Parancsolj. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. A néppárti frakció nevében szeretném üdvözölni önt, Kádár elnök úr, és szeretnék köszöntet mondani a munkáért, amit ennek a fontos intézménynek az élén végez. Nagyon nagyban számítunk az önök munkájára, és a kolléganőját, Ivanova asszonyt is szeretném üdvözölni újra. Szeretnék gratulálni a kinevezéséhez. Néhány gondolatot szeretnék megosztani önökkel a dokumentummal és a prezentációval kapcsolatban. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy mi képviselők ebben a vitában, amit az állam és kormányfők végeznek, vagy folytatnak a kifizetési kreditekkel kapcsolatban, azt magyarázták el a számunkra, hogy 9 milliárd eurós hiány merült fel a költségvetésben, és aztán a miniszterek, a pénzügyminiszterek, attól függetlenül, hogy milyen otthoni nehézségeik vannak, azt mondták, hogy nem képesek kifizetni ezt a 9 milliárdot, a 9 milliárd mögött pedig kedvezményezetek vannak. Vagyis nem tudjuk kifizetni azokat a számlákat, amelyek projektek, ez konkrét európai alapokhoz, Erasmushoz, egyéb alapokhoz kapcsolódó projekteknek a számlái, ugye benyújtották ezek az emberek a dossziékat, és az Európai Unió nem tudja kifizetni ezeket a számlákat, mert nem tudja kezelni a saját kincstárát. Mi képviselők aggályosnak tartjuk ezt a helyzetet, és szeretném megkérdezni, hogy ön is úgy gondolja-e, nem akarok most jogászkodni, de a számvevőszéknek lehetne egy figyelemfelkeltő szerepe, hogyha a szerződést nem tartják tiszteletben, hogyha mérlegünk, illetve nem azt akartam mondani, a költségvetésünkben egyensúlytalanság merül föl, akkor a számvevőszék a folyamatos audit feladata keretei között esetleg föl tudná hívni a figyelmét a minisztereknek, a képviselőknek. Figyelem, végére 10 milliárdos hiány lesz, meg kell találni ehhez a szükséges forrásokat, és nem alakulhat ki olyan groteszk helyzet, mint amit a végén volt, ahol a parlament elnöke Oszlopban azt mondta, nem írom alá, hiszen a 9 milliárdra nincs meg a bizonyosságom, hogy ezt majd finanszírozni lehet. Hát igazából így nem tudunk jó képet kilakítani magunkról. Az állam és kormányfők most 50 milliárdról beszélnek a kötelezettségek és a fizetések között. A számvevőszék lehetne számunkra egy egy garancia arra vonatkozóan, hogy az Európai Kincstár ellenőrize, hogy felhívja a figyelmünket arra, amikor valamilyen funkcionális hiba merül fel. Második kérdésem. Tudna -e részletesebben szólni a nemzeti számövőszéki beszámolókról? Ha jó a kapcsolatuk, akkor el tudja képzelni, hogy a tagállami kapcsolatok keretei között, hogyha valamilyen federációs kapcsolat alakul ki, vagy egyre több kapcsolat alakul ki, elkerülhetetlenül a kormányok között, vagy közösségi szinten. Ez az helyi együttműködés gondolják el, hogy jó irányba mutat, a módszertan együttműködésen túl. És ma délelőtt az Európai Külügyi Szolgálat feltételeiről beszéltünk, és fölmerült ez a gondolat, hogy egy független auditra van szükségünk nekünk, képviselőknek, a tekintetben, hogy milyen megtakarításra van lehetőségünk európai szinten, tagállami szinten, olyan költségvetési fejezetekben, amit közösen meg tudunk tenni, tehát ahol közösen tudjuk tenni az eszközöket, ugye anélkül, hogy a, a eredményt ez érinteni. 27 tagállam például több száz diplomáciai épületet rendelkezik, ugyanakkor fénymásolós szintű problémáik vannak. Aztán az Európai Fejlesztési Alap amit a tagállamok tesznek, és amit az Európai Unió tesz, ezeket nem lehetne jobban koordinálni. Kutatás, tudományos kutatás területén 15 16 ugyanolyan témájú projekt folyik párhuzamosan, nincs semmilyen koordináció. A nemzeti ellenőrző hivatalokkal, intézményekkel együtt a számvevőszék nem tudna-e egy ilyenfajta auditot készíteni, beszámolni arról, hogy milyen megtakarítási lehetőségekre van kilátás. És ezt a nemzeti parlamentekben, az Európai Parlamentben is tájékoztatni kéne erről a képviselőket. A két héttel ezelőtt a francia köztársasági elnök azt mondta, hogy igen, szükség van a megtakarításra, de a gazdaságot ez nem érintheti. Tehát mindenféle megtakarítás, amire lehetőség van, azt meg kell tenni, de nem szabad az alapokat érinteni egy független auditnak esetleg ilyen szerepe lehet. Két utolsó témám lenne. A negyedik oldalon a beszámolójában, a munkaprogramban sokat beszél a számvevőszék illetékességéről, kompetenciájáról, ismeretéről, de a függetlenség szót nem igazán látom. Számunkra nagyon fontos, hogy az auditorok függetlenek legyenek. Úgyhogy a stratégiában, a dokumentumban valahol jó lenne, ha szerepelne ez a függetlenség. Utolsó megjegyzésem. Az értékelésre vonatkozóan tud-e részletesebb beszámolót adni? Kikből áll az értékelő bizottság? Önöket ki ellenőrzi? Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Van egy további hozzászólás? Greszle asszony. Elnök úr, köszönöm szépen, köszönjük szépen a bemutatást. Várjuk már előre a jelentéseket, amelyeket majd meg fogunk kapni ebben az évben. Például az Aquila jelentést. Az Európai Bizottságot kértük arra, hogy itt végezzen auditokat, hiszen uh, úgy tűnt, hogy itt meg többszöröződtek a pénzösszegek. Éppen ezért várjuk a jelentést az új dolgok is, kieg- új dolgok is kiegészülnek még ezek a régi dolgok. Ki szeretnék térni az Európai Külügyi Szolgálatról szóló eh, jelentése és az FPI-re, a külügyi politikai eszközre. Úgy tűnik, hogy itt játékpénzről van szó. A bizottság kezeli az FPI-t, viszont az LKS ehhez hozzáférhet. Köszönöm szépen, hogyha foglalkozna ezzel a témával. Van-e további hozzászólás? Úgy tűnik, hogy nincsen. Akkor, kedves elnök úr, én még két kérdést fogalmaznék meg. Inge Gressle asszony kitért az Európai Külügyi Szolgálatra, és van egy kérdés, amely foglalkoztat bennünket Pibasz eh, biztossal folytatott tárgyalásokon is, ez pedig a fejlesztési együttműködési eszközök, az Európai Unió, mint globális partner. Ön az éves jelentésében erről már szólt, és úgy érezzük, hogy a 2013-as munkaprogramban is ez szerepet játszik. És van egy kérdésem, Állítólag civil szervezetek eh, kapnak, vagy kaphatnak meg bizonyos pénzösszegeket a válságrégiókban, olyan szervezetek, amelyek terrorista szervezetekkel állnak kapcsolatban. Pakisztán neve elhangzott, és a médiában nyíltan vádolták eh, a bizottságot azzal, hogy ezeket az eszközöket nem megfelelően kezeli. Van egy további kérdés, amely foglalkoztatja a szakbizottságokat. Szíriában a lakosság támogatása, a támogatási eszközök nagy részét a szír kormány kapja. A kérdés az, hogy ők vajon elérik-e a polgárokat is Szíriában, azokat, akik leginkább szenvednek a polgárháború miatt számvevőszékként lát-e ön lehetőséget arra, hogy megvizsgálja ezt a területet? A második kérdésem, pedig a tanács bemutatására vonatkozik az éves jelentésben az adminisztratív, költségeket a miniszterek tanácsa és az Európai Tanács esetében közösen állították fel. A tanács ad a mentesítésben egy, e, egy ajánlást ezzel kapcsolatban. Vannak -e olyan érvek, amelyek az ellen szólnak, illetve a mellett szólnak, hogy külön kezeljük az Európai Tanácsot, illetve a miniszterek tanácsát. Tehát az Európai Tanács és az EU és a a tanács együtt szerepelnek az önjelentésben, miért nem lehet őket külön kezelni? Ez egy nagyon speciális kérdés. Természetesen egy későbbi válaszsal és elégedett tudok lenni. Jean-Pierre Ódi még egy rövid kiegészítést tenne. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, hogy szót kértem. Az ötös oldalon a 2013-as munkaprogrammal kapcsolatban a számvevőszék két jelentést készített, az egyik az Európai Unió pénzügyi eszközének kezelése, a másik pedig az audittal kapcsolatos. A számvevőszék természetesen független a jelentése kijelölésében, a témán kijelölésében, hogy miről készít jelentést. Az audit hiányosságaival kapcsolatban azt gondolom, hogy ezeket az Európa ellenes erők felhasználhatják, és hogyha vannak hiányosságok az audit kapcsán, akkor ez nem biztos, hogy jó, és ez csak egy baráti megjegyzésem lett volna. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor, tisztelt elnök úr, Kérem, válaszolja meg az elhangzott kérdéseket. Nagyon sok kérdés hangzott el. Kardéra úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy megadja a szót. Megpróbálok foglalkozni az összes kérdéssel, amennyire lehetőségem lesz erre. Bár néhány kérdésre valószínűleg nem tudok teljesen konkrét választ adni de talán később, vagy írásos formában ezekre is meg tudok válaszolni. Köszönöm a kedves szavakat audio részéről. A Világbank témával kezdeném. Szeretnék arról mindenkit biztosítani, hogy a világbanki delegációt fogunk fogadni a jövő héten, február 27-én, pontosan azért, hogy hogyan tudjuk a nehéz helyzetet a legjobban megoldani. Az Európai Unió a második legnagyobb donora a világbanknak. Olyan helyzetek alakulnak ki, amikor auditot kell végezni, és a világban rendelkezésre álló információkra van szükségünk. Pragmatikusan meg kell, hogy vizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk ezt kezelni, azért, hogy a számvevőszék dolgozói a munkájukat az összes szükséges információ ismeretében végezhessék. Átlátható módon kezeljük ezt, és a fejlődő országoknak nyújtott támogatások területén dolgozó auditoraink természetesen a lehetőleg megfelelő módon fogják kezelni ezt a kérdést. Elnök úr, fölvetette az Európai Külügyi Szolgálat kérdését, és Gessler asszonya is utalt erre, bár más perspektívában Audi úr is szólt erről. Próbálok ezekre a kérdésekre egy általános átfogó választ adni. A nemzeti eh, audit intézményekkel úgy dolgozunk együtt, hogy eh, közös erőfeszítésekkel teszünk, pontosan annak a tisztázására, amit Audi úr eh, kicsit furcsának nevezett, a helyi jelentésekről van szó. Amit most végzünk munka, az nem csak módszerekről szól, hanem arról is szól, hogy melyek azok a területek. Meghatározzuk, melyek azok a területek, ahol közös munkát tudunk végezni. Az egyik olyan terület, ahol felismertük, hogy audit intézményekre van szükség, és fel kell, hogy emeljék a hangjukat, elszámolási és audit hiányosságok témájában, az a prudenciális eljárás. illetve az európai szintre hozott kompetenciákról is szó van. Az európai fél évek esetén a két, kettős csomag, hatos csomag, amelyekről már keretmegállapodás született, mindegyik esetében pontosan meg kell határozni, hogy ki miért, milyen szinten felel és ez nem csak az auditorokra vonatkozik, hanem az Európai Parlamentre, a nemzeti parlamentekre, az Európai Számövőszékre és a nemzeti számövőszékekre. Úgyhogy választ adjak a kérdésre. Az a szándékunk, hogy tovább dolgozunk ezen a témán, és készen vagyok, készen állok arra, hogy felvessem a kérdést a nemzeti audit intézmények elnökei előtt is, megnézzük, hogy hol van eh, természetesen a rendelkezésre álló korlátozott eszközökkel és a nemzeti eh, audit intézmények eh, prioritásai tiszteletben tartva, ami persze nem mindig egyezik a mi prioritásainkkal, vagy tehát, hogy megnézzük, hogy hol tudunk új dimenziók keretei között együtt dolgozni, hol tudjuk meghatározni a lehetséges megtakarítási alternatívákat európai dimenzió és a nemzeti dimenzió figyelembevételével közösen, amelyek néha közel állnak egymáshoz. És így el is jutunk az EKS témájához. Most készül egy audit a részünkről, erről a majdnem intézményről. Hamarosan indul egy audit ebben több kolléga által említett aspektus szerepelni fog, például Audi, Audi úr által említett aspektus is. Ez 2014 elejére lesz kész. Megpróbálunk addigra kialakítani egy képet a teljes EKS adminisztrációs és kormányzási kérdésről. Itt gondolom, hogy egy új megközelítést fogunk majd kialakítani a tekintetben, hogy hogyan felel, milyen felelősségei vannak ennek az új testületnek, új intézménynek. Ebben persze szerepelni fognak az épületű szakpolitikák, az akciók és egyéb elemek. Elhangzottak javaslatok. arra vonatkozóan, hogy biztosítani kell, hogy az Európai Uniós támogatása például a nem kormányszervezetek számára megfelelő csatornákon keresztül megfelelő módon jusson el a harmadik országokba, illetve hogy az önök kifejezését használjam, hogy nehogy rossz kezekbe jusson. Itt ebben a témában is végzünk auditot, hamarosan fogjuk közéteni az egyiptomi auditot, de palesztin hatóságokra vonatkozóan is készül ez, és feljegyeztem az agályokat Szíriával kapcsolatban, illetve más például közép területre vonatkozóan is készül audit az Európai Uniós támogatás tekintetében. Ezeket a nagyon fontos külpolitikai fejlesztési támogatási területeket próbáljuk lefedni, az EKS szerepét az új felelősségi keretei között. Ez a figyelmünk középpontjában áll, és úgy gondolom, hogy megfelelően végezzük a munkánkat az önök aggájainak megfelelően is. Följegyeztem természetesen, amit elmondtak, és a jövőbeni munkákba be fogom venni az önök által említett egyéb területeket. Nem tudom azt megígérni, nem lennék őszinte, hogyha azt ígérném, hogy, hogy azonnal készítünk ezekre vonatkozó auditokat, de a jövőbeni munkánk tervezésekkel figyelembe fogjuk venni az önök kéréseit elnök úr, a tanácssal kapcsolatos kérdés, hogy miért nem választjuk el a két intézményt, tanács és európai tanács, az auditot a költségvetésről készítjük, úgyhogy azt kell megnézni, hogy a költségvetésben hogyan lehet pontosan elkülöníteni, hogy a két intézmény melyikéhez mi tartozik, de természetesen ezt részletesen is ki tudjuk dolgozni, esetleg oldalúan majd tisztázni tudjuk, hogy a szakbizottságot mi érdekli pontosan, és ezt megpróbáljuk lefordítani a mi nyelvezetünkre. Minden az éves auditunkban mi minden évben megvizsgáljuk ezt az intézményt, horizontálisan is, A kényszeri probléma, amit ön is említett, elnök úr és Ódi úr is, ez nem csak az új pénzügyi keret programra igaz, hanem a jelenlegire is. A számvevőszéknek lehet-e másfajta szerepe, vagy lehet-e figyelemfelkeztő szerepe? Én úgy gondolom, hogy a számvevőszéknek már néhány éve van ilyen figyelemfelkeltő szerepe. Elég, hogyha megnézzük, hogy mi szerepel a 2011-es éves jelentésben, amiről tegnap beszéltek. Már ott is szerepel, hogy 2011-ben ugyanezek a, ugyanazok a problémák merültek föl. 5 milliárdot kellett fizetni. A szükséges alapokkal kellett volna ezt lefedezni. Igazából két probléma van itt. Az egyik, hogy egy atipikus periódus alakult ki, a tagállamokat sújtja a válság, tehát késedelmet szenvedtek a tagállami társfinanszírozások, úgyhogy az időszak végére tolódik ez el. De nagyon fontos, hogy a kifizetések megtörténjenek. Ugyanakkor vannak vállalások, ugye, amit angolul commitmentnek hívunk. A tagállamok, amikor terveznek, az éves kifizetéseket tervezik, és az év vége elérkezik, és nem volt egyértelmű az év során, hogy hogyan kell ezeknek a kifizetéseknek működnie. Ez már eleve tervezési problémát okoz, és az év vége felé pedig forrás problémát. Úgyhogy fontos, hogy a tagállamoknak meglegyen ez a kifizetési kreditje, és pontosan határozzák meg ennek a tényleges kezelését és kifizetését. Hiszen a kifizetés egy fontos az év negyedik, negyed évében érkezik meg. Ha a számövőszék minden nap ellenőrzi a helyzetet, akkor se tud ebbe beleszólni. Úgyhogy a számövőszéknek néhány éve megvan ez a figyelemfelkeltő szerepe, és a probléma alapja a tervezési és jobb előre, pontosabb előrelátási ö, problémák állnak itt a kérdés mögött. Ugyanakkor a tagállamoknál a kifezét, kifizetések nem folyamatosan és egyenletesen történnek az év során. A tagállamok is ugye nyomás alatt vannak, pénzügyi nyomás alatt vannak, és ezért fontos ennek az ügynek a rendezése. Hogyha a globális pénzügyi keret tekintetében megnézzük azt, ugye annyit vállal az ember, amennyit ki is tud fizetni, akkor ezt pontosan mindig figyelembe kell venni az összes tervezésnél, amikor a kifizetéseket tervezik az időszak során a programozási időszak 2007-2013-as időszak késve indult. Gyakorlatilag két évig nem volt kifizetés. Volt tanúsítás, nemzeti rendszerek tanúsítása, a nemzeti illetékes intézmények kiválasztása, a válság, és most pedig már a periódus vége felé közeledünk, és most következnek majd be a kifizetések. Ne felejtjük el azt, hogy a legfontosabb figyelemfelkeltés, amit a számövészék megtehet, hogyha minden évben és folyamatosan figyelmezteti a tagállamokat a kötelezettségekre, a kifizetési, a likvid eszközök igényére. Látják, hogy itt milyen méretű probléma áll előttünk a 2007-2013-as időszakra vonatkozóan a vállalt kifizetések, illetve a már elfogadott, tehát jogilag kötelező kifizetések tekintetében 2011-re az Európai Unió éves költségvetését teszi ki ez az összeg. Ez ugye gyakorlatilag három éves kifizetést jelent, hogyha jelenlegi ritmus fönnmarad. Hogyha fölgyorsul a ritmus, akkor még előbb lesznek súlyos problémák. Úgyhogy a probléma továbbra is fönnáll, mindenképpen figyelembe kell venni és meg kell oldani. Úgyhogy a tekintetben, hogy a számvevőszék játszhat egy ilyen figyelemfelkeltő szerepet, erre azt tudom mondani, hogy ezt már most is megtesszük, lehet ez intenzívebb, lehet ez erőszakosabb, hangosabb, de úgy gondolom, hogy a számvevőszék mindig is vállalta ezt a felelősségét, és nagyon fontos, hogy az összes költségvetési tervezésnél figyelembe kell venni az év során és az év végén szükséges kifizetése igényeket, és reális költségvetést kell felállítani. Lehet, hogy kifejezetten nem említettük a munkaprogramban, de a stratégiai programban szerepel, a függetlenség. Hát ez a mi DNS-ünkben benne van. A számvevőszéket el lehet képzelni másképp, mint független intézményt. A szerződés is ezt előírja, de hát ez a napi gyakorlatunk is bizonyítja. Úgyhogy én mindig is védeni fogom ezt a függetlenséget. Minden esetre köszönetet mondok azért, hogy erre emlékeztettek, és figyelembe fogjuk mindenképpen venni. A revízió felülvizsgálat tekintetében folyik a munka, fölállt egy csapat, francia számvevőszék szakembereiből, Svédország fő számvevőszéki szakemberéből, és egy és a német számövőszék vezetőjéből már november óta e-, elkezdték a munkát, és vizsgálják a dossziékat. Szeptember-októberre várható a jelentés készítése, úgyhogy még idén el fog készülni a jelentés, és természetesen erről azonnal tájékoztatni fogjuk a szükséges időpontban a szakbizottságot. Tájékoztatni fogjuk önöket a felülvizsgálat eredményéről. A szemőszék részéről a revízió, elfogad, revízió végzését elfogadták a tagállamok. Ez nagyon eh, divatos, eh, és eh, nagy ösztönzés van e mögött. Ez egy olyan munka, ami ráadásul ingyenesen végeznek, csak a közlekedési költségeket fizetjük a saját költségvetésünkből, azért, hogy ezek a személyek utazhassanak, de egyébként az intézmények, az érintett intézmények, akik elfogadják a peer review készítését, ők fizetik az összes többi költséget, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ezek az intézmények önkéntesen vállalták ezt a munkát. Aztán volt egy kérdés, hogy miért a, azt a címet választottuk, hogy a audit hiányosságok, hogy eleve már a cím ezt mondja. Beszéltünk a tagállami számvevőszéki együttműködésről. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy a számvevőszék amennyire lehet teljesen kimerítő munkát végezhessen. És pontosan Európai Uniós szempontból meghatározhassa, hogy az összes új eszköz, ami rendelkezésre áll, példaként mondanám Európai Stabilitási Mechanizmust, a prudenciális felügyeleti funkciója az Európai Központi Banknak, a trust fundok elszámolási rendszere, illetve egyéb pénzügyi eszközök, amelyek nemrégiben alakultak ki. A becséseink szerint egy általános térképet kell készíteni, fel kell térképezni a helyzetet, hogy megpróbáljunk teljes a térképet adni ezekről a fejleményekről, ezekről az új eszközökről, és hogy hol vannak problémák. Több alkalommal is mondta a szakbizottság, hogy az Európai Parlament mentet, félreállították bizonyos esetekben, idézőjelben. A nemzeti parlamentek Lisszabonban voltam néhány héttel ezelőtt, ott azt mondják, hogy nem veszik figyelembe a mi véleményünket. A nemzeti költségvetés elfogadásába sincs már beleszólásunk, mert, mert Brüsszelben a az Európai Bizottság az, amely dönt a nemzeti költségvetésekről. Ez kicsit túlzott, de ez mutatja, hogy milyen aggályok merülnek fel a költségvetési elszámoltatás területén. És hogyha az auditor tudja segíteni ezt a feladatot, akkor nekünk ezt meg kell tennünk ahol van hiányosság, ott feladatok lesznek. Több alkalommal kérdezték ebben a szakbizottságban tőlem, hogy az európai stabilitási mechanizmust miért nem ellenőrizzük. Ki ellenőrzi az európai Európai Stabilitási Mechanizmushoz kapcsolódó alapot. Ott van, volt egy hiányosság. Ott egyértelműen volt egy audit hiányosság. Miért is választottuk ezt a címet? Hát teljesen szerényen azt reméljük, hogy 2013 során föl tudjuk állítani ezt a képet, a lehető legtisztább, legegyeteműbb képet, pontosan azért, hogy a jogalkotók számára lehetővé tegyük, hogy célzottabban foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. az Európai Unió struktúrájához tartozik, hogy van egy szerződésen túli fejlemény, több eszköz van, pénzügy és egyéb eszközök, amelyek nem közvetlenül a, a szerződésből származnak, és a, a számövőszék az Európai Unió szerződésén alapul, úgyhogy ezt is figyelembe kell venni, amikor egyértelműen meg akarjuk határozni a számövőszék szerepét. Úgy gondolom, hogy Gressle asszony kérdésével is foglalkoztam, az Európai Külügyi Szolgálat témájával. Egy folyamatban lévő audit foglalkozik ezzel a kérdéssel. Remélem, hogy az Aquilai és az Abruzzokra vonatkozó jelentés már ezen a héten meg tud jelenni. Egyébként a szakbizottság egy volt kollégája készíti ezt a jelentést, ő a felelőse. Köszönöm, elnök úr. Ja, vielen Köszönöm szépen Kaldéra úrnak a részletes, részletekben menő választ. Jean-Pierre Odi még egyszer hozzá kíván szólni. Jean-Pierre. Ami a figyelemfelkeltési javaslatot illeti, itt a 2014-es jelentésre térek vissza, ezt 2012. októberében kellett volna a parlamentnek bemutatni, azért, hogy erről a politika vita folytatódhasson februárban, és inkább itt egy általános riasztást gondoltunk, illetve figyelemfelkeltést. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm. Ezzel a hozzászólók listája lezárult, és ezért nem marad más feladatom, mint sem köszönetet mondjak önnek, elnök úr, és az egész intézményének. Örülünk, hogy a számvevőszék tagjai rendszeresen eljönnek hozzánk, választ adnak a kérdéseinkre, ez fontos a mi munkánk számára. Politikai értékelésünk alapjai, a számvevőszék auditjai, és ez kemény adatokat tartalmaz. Ez a mentesítési eljárás mellett azon eszközök egyike, amelyel gondoskodni tud a parlament arról, hogy az adófizetők pénzét jól költsük el, képviselőként nincs, vagyis nagyon kevés lehetőségünk van arra, hogy az igazgatásba belelássunk, de újra és újra írnak nekünk az európai polgárok az elmúlt hetekben, különböző rendezvényeken megerősítenek bennünket, mert számosan ö, tartanak attól, hogy milyen tendenciák láthatók a kiadásoknál, a közpénzek kezelésénél, a költségvetésekkel kapcsolatban félelmek merülnek fel, ezért fontos, hogy intézményi garanciákat építsünk fel, és hogy szabályszerűen, költséghatékonyan, eredményesen használják fel a közpénzeket, amit ön is mondott ebben az évben. Sok sikert, szerencsés kezet kívánunk a munkájukhoz, és hogy megfelelő pontokra mutassanak rá, és az érintett érintetteket, illetve a tagállamokat, meg a bizottságot is győzzék meg arról, hogy észszerűen használják fel az eszközöket. Érdekes módon ön felhívta a figyelmet a nemzeti számvevőszekkel való együttműködésre is. Ez nyilván a mi munkánkra is hatással lesz, vagyis, hogy teljesítményorientált auditokra térünk át egyre inkább az output számít, tehát a cél elérés számít egyre inkább az auditok esetében, ezek kerülnek előtérbe, és itt felvetődik a kérdés is, hogy az európai szemeszter összefüggésében a költségvetési ellenőrzéseknél mennyire lehet az összes tagállamban egy közös értelmezést, egy általános EU alkalmazást elvárni a költségvetési politikában és az ellenőrzések területén azt gondolom, hogy az EU komoly lépéseket tett ezen a területen, de még mindig az elején járunk ennek az útnak, tehát igény lesz bőven a munkájukra, és eh, itt most szeretném ezt útra valóul adni önnek, hogy eh, egy eh, parlamentközi konferenciát szervezünk, egy interparlamentáris konferenciát tervezünk a megfelelő nemzeti parlamenti szakbizottságokkal, és ott tartunk, hogy szervezzük és jó lenne, hogyha az európai számvőszék is késznek mutatkozna, hogy részt venne egy ilyen találkozón, és aktív részt vállalna. Köszönöm szépen az egész szakbizottság nevében, hogy eljöttél, válaszolt, és örülök a további együttműködésnek. Ja, Kedves kollégák, ezzel a mai napi rendet be is fejeztük. Az egyebek alatt van-e bármi felvetni valójuk, ami engem illet? Nincs mit hozzáfűzni. Ebben az esetben köszönöm. Köszönöm a titkárságnak a munkát, a számvevőszéknek, a bizottságnak, az összes intézménynek, és hát nyilvánvalóan a fordítóknak a fordítói szolgálatnak a mai ülésen való tolmácsolást is, és köszönöm szépen ezzel a nyilvános ülést berekeztem. Február 21-én 9 órakor kezdődik. Ugye ez így rendben van. Köszönöm szépen.